ellenére csütörtök délután van, ez tulajdonképpen örvendetes. Örülök, hogy ilyen sokáig kitartottak, hogy élénk volt a vita, mindenkinek jó pihenés, kellemes hétvégét kívánok.